<laughs> si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. Köszönöm, kérem, hogy foglaljanak helyet. Először is mindenkinek boldog új évet kívánok. És mindenkinek jobb évet kívánok, mint az előző volt. Szóda elnök nincs itt, nem lehet itt, elnézését süket kéri. És átveszem akkor az ő szerepét. Vannak módosítások a napi rendben. A 25-ös tételt pontot a 9-es után fogjuk, foglalko- fogjuk venni, a 24-est a 16-os után, az 5-ös, 12-es, 13-as, 14, 17, 18 és 20-as napi rendi pontok pedig el vannak halasztva, hogy el lesznek halasztva. Amennyiben nincsen ellenvetés, akkor ezt a napi rendet jóvá hagyjuk. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy szükség lesz szavazókártyára, mert szavazunk is. A, az ülés a november 7-i, 8-ai, a november 28-ai, 29-i ülések jegyzőkönyvét jóvá hagyjuk akkor, és amennyiben nincsen ellenvetés, az ülés végéig négyes napi rendi pont következik. Szerzői jogok a digitális egységes piacon, és meg is adom a szót eh, Komodini asszonynak, aki a raportőr. Um, good morning everyone, and I too... Köszönöm szépen, jó napot kívánok, én és mindenkinek boldog évet szeretnék kívánni. Nos, a munka elég gyorsan elindult ezzel a dossziével kapcsolatban. Nagyon sok érintettel, az érintetekkel több ülést találtottunk már a szakbizottságban. Eh, közmeghallgatást is tartottunk, és eh, meg tudtuk vitatni a bizottsági javaslatok néhány vonatkozását már a meghallgatás során. Nem szeretnék túl sok időt szánni eh, erre az anyagra én magam, mert igazándiból azt szeretném, hogy meghallgathatnám az álláspontokat, eh, az esetleges aggodalmakat az árnyék jelentősevők részéről. Az ütemezés a titkársággal együtt került meghatározása, és közért is tettük. Természetesen együttműködünk az IMCO-val, ők be fogják hozzánk nyújtani az álláspontjukat. A Kulturális Szakbizottság ugyancsak kérte, hogy álláspontot alakíthassanak ki, és velük csak nem megoldásra is, meg, megállapodásra is jutottunk már az álláspontjuk jellegével kapcsolatban. A LIBE is küldött a titkársághoz igényt arra vonatkozóan, hogy álláspontot fogalmazhassanak meg. Nos, én egyáltalán nem bánom, hogyha bármely más szakbizottság is véleményt formálna, de az aggasztani az aggaszt, amikor itt szellemi jogokról van ugye szó, és az eljárási rend világosan meghatározza, hogy ez a jogi szakbizottság területe, Úgyhogy ez a sok vélemény ilyen szempontból problémákat vet föl. Nem szeretném, hogy egymással összeütköző álláspontok kerülnének kialakításra, ahogy már láthatták. Nagyon átlátható folyamatban viszem ezt az ügyet. Az ülésekről szóló összes információ nyilvánosan hozzáférhető online és a saját frakció meghallgatásai nyilvánosak ugyancsak a köz számára is. Úgyhogy szívesen meghallgatom bárkinek a véleményét, de az, amire mindannyian a több szakbizottság kérte, hogy az 54-es cikk értelmében kapjanak felhatalmazást, úgy gondolom, hogy ez bizonyos értelemben problémás, hogy különösen, hogyha egy soha véget nem érő konfliktus sorozatot vált ki az érintetek közötti álláspontok ütközése miatt. De úgy gondolom, hogy ez a logisztikai, administratív vonatkozása a dolognak. Ezen kívül vannak olyan vonatkozások is, amelyek az én megítélésem szerint mondjuk így az érintetek közötti vitákat tükrözik, és a kollégák közötti vitákat tükrözik. Ezek elsősorban a 11-es és a 13-as cikk, a sajtó járulékos jogai, illetve az, hogy milyen felelősségeket kell a kiadókra, illetve az internetes felületekre hárítanunk Eh, a eh, kommentálók által eh, tett bejegyzések tartalmát illetően. Ennyi lennék röviden, és nagy örömmel hallgatom az összes véleményt. Köszönöm, Kassa. Megértem az aggályod az egyéb sokákkal való együttműködéssel kapcsolatban. Ez egyébként sem túl könnyű gyakran. Lidiának, eh, Julianak, Marynek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék eh, a tegnapi meghallgatásért köszönetet mondani az előadónak, mert ez egy nagyon érdekes meghallgatás volt. Főleg azért, mert nagyon sok véleményt meghallgathattunk. Különböző vitatott kérdéseket beszéltünk meg a bizottság javaslata kapcsán. Szerzői jogokról van itt szó, a kiadók esetében, és a value gapről is beszéltünk, ezek rendkívül vitatott kérdések voltak. Alapjában véve úgy gondolom, hogy erre a két témára ebben a szabályozásban egyáltalán nincs szükség. Olyan világban élünk, melyben egyre több ember vesz igénybe a kulturális eszközöket, többet olvasnak az emberek, tévét néznek, stb. De azért van ez, mert vannak különböző ezzel kapcsolatos eszközök, ott van az internet is, a Google, beszéltünk tegnap erről. Az ilyesfajta platformoknak köszönhető az, hogy az emberek közvetlenül hozzáférhetnek az információkhoz. Véleményem szerint azáltal, hogy így módon ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzá lehet férni, a végfelhasználókhoz lehet bizonyos információkat eljuttatni. A kiadók ezzel kapcsolatos joga ne legyen vitatott, és ne is jelenjen meg ebben a javaslatban, hiszen azok, akik kiadnak, közzétesznek, megkapják a jogokat a szerzőktől. azért, hogy terjeszthessék egy bizonyos kulturális mű jogait. Az anyag rendelkezéseivel kapcsolatban azt mondanám, hogy teljesen szükségtelen további jogokat bevenni a szövegbe. Így is vitatott a visszamenőleges hatályú jog. Gyakorlatilag 20 évvel megyünk vissza a jövőbe, de akkor nem is volt olyan formája az internetnek, mint manapság. Nagyon sok kérdés merül fel e tekintetben, nem is világos a helyzet. Ami pedig a 15. cikket illeti az említett value gap-et, értékkülönbséget. Egyetértetünk azzal, hogy az irányelv bizonyos mértékig a szerzői jogok tulajdonosainak a pozícióján erősít. Ez jó. Jó az, hogy világosabb szabályokkal rendelkezünk majd, és hogy az átláthatóság irányába mozdulunk el, ez jó. Másrészt viszont nem látom azt, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog ténylegesen és világosan megvalósulni. Ez, ezek jó szándékok, csak a javaslat maga így nem kivitelezhető. Nem világos ez a pont, és nem is lehet megfelelő módon alkalmazni a gyakorlatban. Ami pedig az ötödik cikket, a kivételeket illeti, erről is mondanék néhány szót. Én azt támogatnám, hogy azokat a kivételeket, és azokat a korlátozásokat, amelyeket az Európai Unióban harmonizálhatunk, harmonizáljunk is ténylegesen. A Marrakesi egyezményt a lehető leggyorsabban végre kell hajtani a lehető leggyorsabban vissza kell térnünk az ebben megfogalmazott szabadságok kérdésére. A tudósok útjába ne gördítsünk akadályokat. Ők férjenek hozzá a lehető legszélesebb körben a bizonyos eszközökhöz. Mégpedig nagyon gyorsan tegyük ezt lehetővé. Előfordulhat az, hogy további akadályok is megjelennek majd a szöveg miatt, holott mi ezt nem szerettük volna. Éppen ezért kell világosabban fogalmaznunk, ne bonyolítsuk túl az anyagot. Emellett az a helyzet, hogy minden egyes tagállam különböző jogszabályokkal rendelkezik, különböző módokon szabályoznak a tagállamok. A cél viszont az, hogy egységes digitális belső piacot valósítsunk meg. Ez a javaslat alapja, ezt nem szabad szem előtt éveszteni. Ennyit részemről és szívből köszönöm a tegnapi nagyon érdekes meghallgatást. Köszönöm. Frida asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek a nagyon átlátható megközelítést, a széleskörű konzultációkat és eh, eszmecseréket, amelyeket már eddig is szervezett tartott. Mindezek segítik eh, a bizottság munkáját ebben a bonyolult eh, kérdésben teljes mértékben elkötelezett vagyok az iránt, hogy ezt a jogalkotási témát sikerre vigyük ebben a választási ciklusban, ugyanakkor szükség van szakítani megfelelő időt arra, hogy megbeszéljük akár az egyes cikkeket is eh, mélységében. Már is eh, sok vitát gerjesztett ez a javaslat, és a raportőr is mondta, hogy melyik a két eh, leg vitatottabb cikk a 11-es és a 13-as, de vannak a javaslatnak más olyan elemei, amelyeket ilyen részletességgel még nem tárgyaltunk, de szintén E, érdemesek arra, hogy alaposan megfontoljuk őket. A szerzői jogi reform eredeti célja, ahogy ezt az Európai Bizottság bejelentette, a rendszer egyszerűsítése és a szabályok harmonizálása lenne, amelyet azonban ezzel a javaslattal még nem sikerül elérni, és itt egyetértek a szocialista és demokrata kollégával abban, hogy legalábbis a nem kontroversz kéréseket, követeléseket, eh, a panoráma szabadságot például eh, biztosítani kell, amit a bizottság javasolt is, de eh, nincs, nincs a javaslatban. Ami pedig a 13-as és 11-es cikket illeti, nos a 13-as cikk és az ahhoz kapcsolódó preambulum bekezdések komoly surlódásokat okoznak a már hatályos joggal, mert közvetlen felelősséget hoznak létre, ami azt jelenti, hogy a szerzői jogi jogsértéseket közvetlen felelősségévé teszik a forgalmazóknak, és ez az elkereskedelmi irányelv elveivel szembe megy, holott ez az irányelv az alapja az e-gazdaságnak az elmúlt időszakban, a digitális gazdaságban, és ez volt a sikerének a kulcsa, különösen a tartalom monitorozási rendelkezés, amely a 13-as cikkben szerepel, szembe megy az EU joggal. E, számos formában, és az Európai Adatvédelmi Biztos is rámutatott arra, hogy a bizottság hatástanulmánya ebben a vonatkozásban nem konzekvens, és ezért alaposabban kell megvizsgálni. Emellett alapvető jogokat is sérthet. Gyakran arra utalnak, hogy a technológia amelyel azonosítani lehet a szerzői jogsértéseket, nem működik. Valójában már a hangfelvételeknél is, ahol automatikus azonosítás lehetséges, eh, az csak egy példa, de vannak olyan komplexebb területek, ahol a technológia még nem áll rendelkezésre, hogy a jogsértéseket eh, felfedjük, eh, és ráadásul ott vannak a különböző különböző kivételek is. Ami a szomszédos jogokat illeti, itt megint csatlakozok ahhoz, amit a szocialista kollega mondott, ez az új, ezt az új szomszédos jogot nem támogatja az egész ipar, eléggé eltérőek az álláspontok, és nagyon élénk a vita, ami pedig a hírek és a média szab- a hírek szabad áramlása és a média pluralitás kérdését illeti. Azt gondolom, hogy a hírekhez kapcsolódó jogok itt különösen fontosak, és itt meg kell jegyezni azt is, hogy van különbség a szerzői jogok és a szomszédos jogok között. A, szer, a szomszédos jognak nincsen, eh, nincsen eh, eh, eredetiség küszöbe, ami azt jelenti, hogy a legrövidebbet legrövidebb szakaszokat is lehet publikálni. Miközben például problémát vethet fel a főcímeknek a linkbe befoglalása is, holott ez egy elég gyakori eh, gyakorlat, és már ott esetleg jogsértés állapítható meg. Ráadásul a linkre ráklikkelő személy nem is tudja, hogy a link mire utal, hogyha nem jár utána, tehát erre lehetőséget kell biztosítani, anélkül, hogy engedély köteles legyen. Ami a sajtó kiadók szomszédos jogait illeti, az nem ugyanolyan, mint a többi terület szomszédos jogai, illetve szerzői jogok tehát elég egyértelmű különbség van egy dal és a dal rögzítése között. Ugyanakkor a szöveg és a szöveg rögzítése az alapvetően ugyanaz. Tehát ott nincsen szükség egy új védelmi rétegre, miközben a zenénél van. Tehát ideális esetben a 11-es és 13-as cikket ki kéne eh, venni a szövegből, és ehelyett eh, olyan részeket kéne beletenni, amelyek eh, a digitális piacot támogatják. A többi cikk az ígéretesebb, de itt is elég kemény munka előtt állunk, és eh, később eh, nagyobb részletességgel eh, kívánok beszélni a többi rendelkezésről is. Nagy örömmel állok a munka elé, illetve a nagy örömmel nézek a munka elé, és együttműködök a, szívesen együttműködök a raportőről. Hannibal asszony következik, köszönöm. Én is üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy beszéljünk ezekről a nagyon fontos témákról, és Komidini asszonynak köszönöm az eddig elvégzett munkáját. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabad, amelyekben nem szabad tévednünk, és mivel az elején járunk ennek a vitának, én külön üdvözlöm azt az átláthatóságot és nyíltságot, ami eddig, eddig megjelent. Én úgy gondolom, hogy az irányelv célja az kell, hogy legyen, hogy a művészek eh, eh, és eh, írók, és mindenki, aki ebben az egész ágazatban dolgozik, illetve akire kiterjed a hatája ennek az irányelv tervezetnek, az megkapja a méltó díjazását, és ez kell, hogy legyen az egyik csúcs célja ennek az irányelvnek. Ezért is beszélünk olyan dolgokról, amelyekről már egyébként korábban is beszéltünk, ilyen a value gap, és és ebben a vonatkozásban kell alaposan átgondolni az internet szerepét. Itt alapvetően az internetről van ugyanis szó, mert alapvetően az interneten történnek ezek a dolgok, tehát az analóg, illetve a nyomtatott kiadás mellett oda kell figyelni külön az internetre, ezért is jelentkeznek olyan eltérő nézetek, mint amilyeneket tapasztalunk, látunk. Az internet egy viszonylag új dolog, és még mindig nem tudtuk eldönteni, hogy hogyan kell az internettel bánni, és különösen annak a szerzői jogi aspektusaival. Az irányelv egyik új eleme a kreativitást díjazó új kiadói jogok megjelenítése. E, és ennek a másik célja az az, hogy sokszínű újságírást mozdítsunk elő. Amennyiben szem elől tévesztjük azt, hogy a kiadók jogai, illetve a tisztességes díjazás kérdését, ha ezeket szem előtt tévesztjük, szem elől tévesztjük, akkor azt látjuk, hogy azt fogjuk tapasztalni, hogy a kreatív iparra e, káros hatások jelentkeznek. Mert miért is foglalkozna valaki azzal, hogy valamit megteremt, vagy ír valamit, hogyha nem kapja meg a tisztességes díjazás. Számomra ez elég nyilvánvalónak tűnik, és központi eleme kell, hogy legyen ennek az irányelvnek, és központi eleme kell, hogy legyen annak, amit mi csinálunk. Ráadásul felmerült itt néhány más kérdés is. Beszéltünk a linkekről, az internetes linkekről. Egyébként a brit angolban, ugye szerzői jogokat azt ancillary copyrightnak hívják, de tudjuk, hogy miről beszélünk. Vannak olyan kérdések, a, amelyek a platformokhoz kapcsolódnak. A, a kétség sem fér ahhoz, hogy a Google és más platformok nagyon hasznosak és segítik az életünket, de a platformokat is meg kell vizsgálnunk, és nagyon konkrét szabályokra van szükség az ő működésükkel kapcsolatban, mert a, a value gap maga, illetve a díjazáshoz kötődő problémák, azok abból származnak, onnan jönnek, abból, abból származnak, ahogy a platformok működnek. Tehát ez az oka és ezzel a kérdéssel nekünk foglalkoznunk kell az egyértelmű, hogy a platformoknak is megfelelően kell javadalmazni a kiadókat, a, a művészeket, e, és akiket műveket létrehoznak. E, éppen azért, hogy ez az egész kreatív ágazat a lehető legjobb módon tudjon tovább is működni mindenki hasznára. Ráadásul mi itt nem csak a kreativitásról beszélünk a szó legtágabb értelmében, hanem a minőséget is akarjuk akarjuk előmozdítani. Az internet egyik nagy előnye az, hogy bárki bármit létrehozhat. Ha valaki erre érez hajlamot, akkor, akkor teremthet különböző műveket, ugyanakkor nekünk azért oda kell figyelnünk a minőségre is. Ezek tehát azok a fontos kérdések, amikkel foglalkoznak. I'm looking at the... Köszönöm szépen. 9 óra 38 van. Nem akarnám lerövidíteni a vitát, de figyelni kell az időre is. Még három felszólaló jelezte a szándékát, majd a bizottság, majd Teres Komodini asszonynak adom meg a szót, ezzel lezárom a listát, és Legrip asszonynak adom meg a szót. Euh, Köszönöm, euh, elnök asszony, akkor nagyon röviden szólnék én is hozzá, mert euh, szorít az idő. Gyakorlatilag igazándiból én is csak aláírnám azt, amit Meri Haliból mondott, tehát vissza kell térni az alapokhoz, nem szabad, hogy eltérítsük magunkat ettől a témától. Ez a reform munka a szerzői jogokkal kapcsolatban, ami igazándiból a, a, meg, a, a tényleg szédítő technológiai e, átalakulás miatt válik szükségessé, e, illetve amiatt, hogy a fogyasztók szokásai is megváltoznak, máshogy férnek hozzá a kultúrához, most ezért szükséges mindez. Az alapokat az, alapok nem, az alapokat nem szabad, bocsánat, a, a reform nem szabad, hogy széttöredezetté tegyen egy olyan rendszert, amely előmozdítja és finanszírozza a kulturális művek létrehozatalát, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kreatív iparágak és kulturális iparágak azok tovább virágozhassanak, mert ezek alapvető értékei az európai társadalomnak, a szerzői jogok, az innováció, a méltó javadalmazás, ezek mind fontos kérdések, és ezért gondolom, hogy jó irányba megy az Európai Bizottság javaslata. Nyilván az a hatalmas munka, ami már el is kezdődött a raportőr Tereze Komodini részéről, az üdvözlendő, és alapvetően a 13-as cikre kell koncentrálni, amely az értékláncról szól, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fenntartsuk, sőt, megerősítsük a 13-as cikknek a rendelkezéseit. E, tehát én nem támogatom azt, hogy azt kivegyük a szövegből, vagy széttöredezetté tegyük, hanem ehelyett azon kell dolgoznunk, hogy prioritást adjunk a kiegyensúlyozásnak, nevezetesen a javadalmak megosztásának kiegyensúlyozását kell elérni a kreatív láncon belül. Az, hogy kialakulnak nagy, plaktorok, nagy platformok, nagy szereplők, az mindenképpen ezt az egész környezetet felforgatja, felforgatta, és kár lenne most itt belemenni azokba a vitatható ügyekbe, amelyekről egyébként általában gyakran beszélünk ezekkel a nagy platformokkal kapcsolatban, de nem szabad alul becsülni a széttöredezettség kockázatát, és nem tudjuk ezt a szerzői jogi reformot meg lépni, anélkül, hogy meghallgatnánk a szerzők eh, legitim várakozásait és problémáit. Köszönjük, Lögrip asszony, Nibla asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is boldog új évet kívánok és köszönetet mondok az előadónak a nyitott beszélgetésért, és azért is, hogy megszervezte a meghallgatásokat a témában. Jónak tartom azt, hogy szánunk időt itt a szakbizottságban is arra, hogy rendesen megbeszéljük ezt a dossziét. Három tartalmi megjegyzésem lenne. Először is úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon rendes javaslatot terjesztett elő, melynek mentén a Lökrib asszony által említett ökoszisztémát jól szabályozhatjuk. Úgy gondolom, hogy a javaslat nagyon sok ponton támogatható, de azért szükség lesz majd arra is, hogy néhány dolgot pontosítsuk, hogy kimondjuk, mi az, amit szeretnénk a javaslattal elérni, mi az, amit nem szeretnénk. A bizottság javaslatát azonban jónak tartom. Szeretnék kiemelni néhány pontot. Először is a 11. cikket. Néhány kolléga úgy gondolta, hogy ezt a cikket törölnünk kellene. Jó lenne az, hogy a digitális időkben a kiadók számára jobb tárgyalási pozíciót biztosítsunk. Én ezt a javaslatot támogatom, és nem osztom azok véleményét, akik azt mondják, hogy a vélemények különbözőségét kérdőjelezzük meg, és hogy az problémát jelent, ha mindenki kiadhat mindent, ami gondol. Azért a kiadók számára biztosítsuk a struktúrát, ők majd értékelik és besorolják, rendszerezik a tartalmat. És ennek alapján egyfajta alkotói teljesítményt hozhatnak létre, egy kiadói teljesítményt és ezáltal megfelelő módon lehetne a jogokat biztosítani. 13. cikk, value gap, ezzel kapcsolatban a bizottság megközelítése jó, de azért néhány dolgot pontosítanunk kell, nyitott is vagyok, és nagyon várom a kollégákkal az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket. Nagyon fontosnak tartom a bizottsági javaslatát a 14-15-16. cikkel kapcsolatban. Itt a szerzőkkel aláíratott szerződésekről van szó, ez egyébként már évek óta foglalkoztat bennünk is. A javadalmazás kérdése nagyon fontos a számunkra. A kreatív teljesítményt megfelelő módon el kell látni ellenszolgáltatásokkal, ellenértéket kell ehhez rendelni. Még valami, szeretnék emlékeztetni arra, hogy decemberben a kreatív tartalmakkal kapcsolatban elfogadtunk egy véleményt nagy többséggel, egy jelentést, és ebben a jelentésben hangsúlyoztuk, hogy az Európai Unió a tagállamokat kreatív, tag, tehát az Európai Unióban a tagállamok kreatív tartalomból élnek. Az értékláncok időközben módosultak, ezért az igazságos elosztást is biztosítani kell a megteremtett értéket megfelelő módon kell elosztani. Itt az interneten keresztül létrejött értékekről van szó. A bizottság javaslata viszont jó. És még valami, rövidre fogom, van valami, ami fontos, és már többször is elhangzott. A bizottság képviselőjétől kérdeznék valamit. Linkek, hiperlinkek, stb újra és újra azt mondják, hogy vannak itt korlátozások, text, stb. A frakciónk beszélt erről tegnap, és az, ami ott a vitában szerepelt, itt is fel kell, hogy bukanjon. A bizottság javaslata azt mondja, hogy ezen a területen nem változtassunk. A bizottság javaslatát elfogadjuk, és jó lenne, ha ezen a ponton a bizottság javaslatát elfogadnánk, de közben a bizottság a részletekről is tájékoztatna bennünket. Köszönöm szépen, Kávada úr kap szót. Hát, Köszönöm ezzel a copyright irányelvvel kapcsolatban egy olyan szövegről van szó, ami tényleg érdekes. Komodini asszony pedig egy olyan jelentést készít, amely jó munka, szerintem alapvetően, eh, mert eh, a szerzői jogokat felül kell vizsgálni, illetve azoknak a működését eh, megreformálni, hozzá kell alakítani a digitális technológia fejlődéséhez. Néhány gyors megjegyzésem lenni. A fő a csúcs cikke, cikkéhez szólnék hozzá ennek a ennek a javaslatnak. A szerkesztői, illetve a kiadói jogok területén egy komoly előrelépés történik, és ez tisztázni fogja a helyzetet, valamint az, hogy ingyenes a hozzáférés egy tartalomhoz, az nem azt jelenti, hogy az a tartalom nem került semmibe, ott is volt költség, és megilleti a méltányos, méltányos díjazása létrehozót. Nem szabad a kiskiadókat büntetni, akik a kulturális sokszínűséghez mértékben hozzájárulnak, és akik olyan eredeti műveket hoznak létre, amelyekkel a nagy kiadók, nagy rendszerek nem foglalkoznak. Egy másik fontos tétel a híres value gap, a 13-as cikk, amiről már itt többen beszéltek. Eh, azt gondolom, hogy eh, a kulturális ságazat eh, résztvevői ezt várják leginkább. A bizonyos online platformok gyakorlata, amelyek a tartalom terjesztésével pénzt termelnek, anélkül, hogy méltányosan részesítenék a létrehozókat a javadalmazásban. Ez gyakorlatilag abnormális és erkölcstelen, amit eh, nem tudunk eh, elfogadni minden eh, esetben itt egy értékről van szó. Az a javaslat, hogy a platformok a tartalomfelismerési szoftvereket használják és szűrjék ki a jogsértéseket, amelyet egyébként a YouTube alkalmaz is, és elég jól működik. Jó irányba mennek, és ez teljesen legitim lépés, nevezetesen, hogy betekintéssel rendelkezzenek a létrehozók eh, ezeknek a platformoknak a tevékenységében, illetve hogy milyen módon használja fel az ő munkájukat. Eh, a javaslat eh, további jogokat biztosít a létrehozók és a kreatív művészek részére, hogy fellépjenek a nagy platformokkal szemben. Itt különösen az online platformokra hívom fel a figyelmet. Egy adott pillanatban foglalkoznunk kell azoknak a platformoknak a felelősségével is, amelyek most abszolút hatalmat látszanak élvezni. A ami a szövegek szerzői jogait illeti, és az adatbányászatot, itt fontos, hogy a kutatóknak engedélyezzük azt, hogy hozzáférjenek az akadémiai korpuszokhoz, amelyek digitális formában rendelkezésre állnak. A mi álláspontunk az, az ő munkájukat kell, hogy megkönnyítse egyetértek azzal is, hogy ez a rendelkezés, ezek a rendelkezések a kutatókat eh, új helyzetbe hozzák, ugyanakkor eh, itt finom hangolásra van szükség, mert eh, a kivétel, amelyet eh, a nagymértékű adatbányászatra megkapnak a kutatók, egy komoly innovációs tétel, de ebben a kivételben megfelelőben kell meghúzni a határokat, és hogy tényleg kivétel legyen. Jelenlegi megfogalmazás szerint a kutató szervezeteket célozza meg, eh, és nagyon nagy figyelemmel kell eljárnunk, eh, mert eh, úgy kell, úgy kell átvenni egy új technológiára ezeket a tételeket, ezeket a kutatási adatmányászati tételeket, hogy ne ássuk alá a jogokat. Köszönöm. Bizottság részéről röviden szót adunk a bizottság képviselőjének. Köszönöm, nagyon rövid leszek, és én is azzal kezdeném, hogy hogy mondok eh, Komodini asszonynak a tegnap megszervezett meghallgatás kapcsán. Nagyon érdekes volt ez. Ahogy elmondtuk, ezek a vita eh, kezdő eh, szakaszát, tehát a vita kezdő szakaszáról beszélünk. A parlament jelen mandátuma során nem ez az egyetlen dosszié, amelyről beszélni fogunk. Emellett igyekszünk lezárni a hordozhatósága kapcsolatos anyagot is, amelyet, amiről Kadava úr tud. A két merekesi javaslatot is szeretnénk elére haladni, ahogy Anderson úráról nagyon ahogy Anderson úr is pontosan tudja, a kapcsolatban is elég sok munka áll előttünk. Nem mennék bele részletekbe, de néhány fontos dolgot szeretnék kiemelni, e, és erre több felszólaló utat is már. Természetesen nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtsük a javaslatokban. A politikánk egyik eleme mindig az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk, hogy a közpolitikai e, célok teljesüljenek, e, de ezek közé tartozik az alapvető szabadságok biztosítása is a szerzőjogok védelme mellett és hát nagyjából tudjuk, hogy nem újak azok a fajta viták, amelyekről beszélni fogunk. Egyrészt vannak kereskedelmi tartalomszórók, akik nem szeretnének fizetni, vagy lehetőleg minden kevesebbet szeretnék fizetni. Másrészt pedig ott vannak azok, akiknek, akik, a jogokat birtokoz, birtokol, akik a jogokat birtokolják, és szeretnének pénzt kapni az alkotásaik forgalmazásáért lehet, hogy a technológia úgy, új, de az érvek nem újak. Tényleg az internet valóban nagyon jó népszerűsítője a szerzői tartalmaknak, de korábban ez az érv elhangzott a televíziós rádiós műsorszólók szórók részéről is, örüljön a szerző, hogy hallani és látni lehet a műveit, nehogy már pénzt is kérjen érte, hiszen ez nagyon jó reklám. Tehát az érvek nem újak, ami a korlátozások, kivételek kérdését illeti, nem mennék ebbe vele részletesen, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy van itt egy alapvető vita a belső piacon, hogyan lépünk előre, hogyan tudjuk a digitális egységes belső piacot tökéletesíteni. Van, aki azt mondta, hogy legyen teljes harmonizálás. Én úgy gondolom, hogy gondoljuk ezt át, a tagállami valóságok nem csak a jogi, hanem a gazdasági, oktatási rendszeri, könyvtárok rendszerére vonatkozó eh, kutatási eh, eh, valós helyzet más és más minden országban. Gyakorlatilag úgy is működhet az egységes belső piac, hogyha nem követeljük meg azt, hogy minden tagállamban ugyanaz legyen a törvény. Hogyha bárki megpróbálta a francia, a német, a spanyol eh, szerzőjogi törvényt összehasonlítani egymással, az tudja, hogy eh, micsoda időpazarlás lehetne belemenni ebbe a fajta harmonizációba. Ami a 11-es, 13-as cikket illeti, hogy nyilván sok vita lehet. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy a bizottság eh, gondolkodásában a 13-as cikk lényegében teljes mértékben összeegyeztethető az elektronikus kereskedelmi új irányelvvel nem változtattuk ezt meg, a 14-es nem mondta ki forromból, az ugyanúgy érvényes, de ez nem ütközik a 15-ös cikkkel. Mindesetre szívesen megvitatom majd, amikor ide jut, eljutunk idáig. E, Nébler asszony kérdése, mi újság a, a, a hiperlinkek e, kérdésével? Nos, a javaslat az az, hogy e, hozzunk egy új, létre egy új kategóriát a szomszédos jogok birtokossága kapcsolatban. És ez az kategória kategóriás megkapná a jogokat. Ez, ez a, például a közönségi való kommunikáció joga. Ezek másik kerülnek megfogalmazásra. A, a, a reprodukciós jog, sokszorosítás joga, Eh, ugye ez az infoszok eh, direktíva, <clears throat> eh, kiáratébe tartozik, a kommunikáció a, közönséggel ugyancsak garantált, ezek ugyanúgy érvényesek mondjuk a szerzőkre is, mint a kiadókra. Úgy gondolom, hogy a linkeléssel kapcsolatban át kell gondolnunk a GS Media, illetve döntéseket, a bíróság többé-kevésbé világosan fogalmazott, át kell gondolnunk az álláspontját. Az új szerzői jog létrehozása nem korlátozza azokat a jogokat, amelyeket korábban a bíróság már elfogadott. Elnök, köszönöm szépen. Rendkívül érdekes vita, ez nagyon sajnálom, hogy kevés az időnk, nyilván erre hosszabbasabban vissza fogunk majd térni. Még eh, eh, Tereszt megkérdezném, megkérném, hogy eh, milyen rövidebben zárja le, hiszen egy 82 os szavazólistánk van. Köszönöm. Rövid leszek. Köszönet mindenkinek, hogy elmondta a véleményét ma délelőtt, és várom a további vitát. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Kedves kollégák, akkor megkezdhetjük a szavazást. Mary? Elnézést. Mary Honeyball, elnézést nincs nálam a kártya, rettenetesen restellem, de így alakult. Elnök, akkor kezdhetjük? Ja, vegyem meg a kártyámat. Kedves kollégák, először is teszteljük, nézzük meg, hogy hány kolléga fog szavazni. Próba, megnyitom a szavazást. How many do we have? We have 20. 21 with Mary. Maryvel együtt 21-en. 20. 21. Did everyone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 20 people. 20 people. 20 szavaztak. Rendben van. Rendben van, akkor kezdjük az elsővel. Robotika polgári jogi szabályai. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette el, ö, ellene tartózkodás elfogadva. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene, tartózkodok elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Ötös kompromisszum. Nem, az IMKO 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es mellette ellen először, mondja az elnök elnézést. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 188-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 189 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette a tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, es módosító mellette,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 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 6 mellette Against. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nem, elfogadtuk. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Trán 6. Trán 6. Yes, it's adopted. Igen, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es Tram 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. nv 9. Itt van egy szóbeli módosításunk. Azon személyek felsorolásánál, ahol, hogy kik részesülhetnek előnyben, az beszéljük azt, hogy with disabilities. Tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva 28-as kompromisszum mellette ellene ellene tartózkodás elfogadva 267-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imkó 11 mellette ellenőrizzük elektronikusan. Imkó 11. Elfogadva. NV24 mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadva. Harmincas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 275-ös módosító mellette ellene. Ellenőrizzük Hannibal asszony ellenzi. Elutasítva. es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 278-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum részenkénti szavazás első rész mellette elfogadva. Második rész Az első részt meg elfogadtuk, de ki ellenzi az első részt? Tehát elfogadva. Második rész mellette ellenem tartózkod, ellenőrizzük. A 33-as második részét ellenőrizzük. Elfogadva. 295-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, MB31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 302-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es bekezdés. Van egy szóbeli módosításunk. Azt hittem, hogy ez kompromisszum, de valahogy kimaradt. Egyetértenek ezzel a szóbeli módosítással? Ha igen, akkor csak egy, egyben szavazunk. Tehát a hármas módo, szóbeli módosítás ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadva. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 323-as módosító mellette, 323-as Elutasítottuk. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 338-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 346-os és 347-es ugyanaz a módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 348 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 300 54-es módosítók mellette ellene tartózkodás elutasítva. 355-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 355-ös Elutasítottuk 356 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 357 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 48-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 358-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 358-ast. Elutasítva 361-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 360-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 359 mellette ellene, hát nem tudom, ellenőrizzük. A 359-est ellenőrizzük. elfogadva. 362 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 365 mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 364-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 364 okafogyatás vált, akkor nézzük az egyes szóbeli módosítást. Ez a meléklet szövege. Szeretnénk összhangba hozni az Európai Ügynökségről szóló szavazásunkkal. ha egy ilyen ügynökséget létrehoznak, akkor ezt igazgathatja. Ki hogy tudja ezt így jóvá hagyni mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második szóveli módosítás. Ennek a célja az, hogy a kötelezettségekkel kapcsolatos bekezdése hozzuk összhangba. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 371-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 371. 371-es. Elfogadtuk. 372 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 373 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Rátérünk a 375-ös, 376 osa Mellette ellene tartózkodó szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 375-376. Elfogadtuk. 377-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 375, 378 elnézést mellette ellene tartózkodók ellenőrzik, 378-as géppel ellenőrzik. elfogadtuk. 379-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 380 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 381 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. elutasítottuk 382 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 383 mellette ellene tartózkodók elutasítva 384 mellette ellene tartózkodók elutasítva 385 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 386-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene tartozkodók, elfogadtuk. A Trán uh, Citation mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Ez gut. Okay. Rejected. Elutasítottuk a TRAN hivatkozást. Hetes módosító nem. Ötös módosító, hatos módosítóval mellette ellene tartózkodók elutasítva hetes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10 bocsánat, itre B mellette itre B mind Béla mellette ellene tartózkodók ellenőrzi géppel rejected. Elutasítottuk. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene ellenőrizzük. Tehát a 16-ost ellenőrizzük géppel. Elutasítottuk. NVB mellette ellene tartózkodók elutasítva Imco D mellette ellene tartózkodók elutasítottuk Imco, Imco E mellette ellene tartózkodók elutasítva 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk NDA mellette ellene tartozkodok, elfogadtuk. Hozzam nem, Ample 17-es mellette ellene tartozkodok, elutasítottuk. E, van itt egy szóvali módosítás az e, e preambulum bekezdése kapcsolatban, hogyha egyetértnek, akkor szavazzanak. Mellette ellen tartózkodok, elfogadtuk. 23-as módosítom mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Vagy elfogadtuk, ellenőrzik a 23-as, mondja az ennek. Szerintem elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizik az 25-öst géppel. Recital E. Ez ugye az E preambulum bekezdés 25-ös módosítója. 25-ös módosító szürke háttérrel, és oda van írva, hogyha az 52-es kompromisszumot elfogadjuk, akkor ez kiesik, de ennek megfelelően most a 25-ös módosítónál tartunk, tartunk, amelynek a szavazását géppel ellenőrzik, és el is fogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartoskodók, elutasítottuk. 29 mellette ellene tartoskodók, hát nem tudom, ellenőrzik. 52-es, 29-es. Elutasítottuk 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók, hát nem tudom, ellenőrizik a 31-est. elutasítottuk 33 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva Ample 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imco C mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 35-ös módosító mellette. Ellene tartózkodók ellenőrzik géppel a 35-est. elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodok elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodok elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 40-est elfogadtuk, úgyhogy a 45-ösre ugrunk. 45-ös mellett ellene tartózkodók eh, elutasítottuk. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizik. 50. Tehát 50-es 5-0 Buda úr módosítója. Szerintem elutasítottuk, de ugye az utolsó mondatot, de nem tudom, hát szerintem a 15-öset viszont elfogadtuk, úgyhogy Na mindegy, szóval elutasítottuk. Az 51-es módosító jön mellette, ellenem tartózkodók. Elutasítottuk. 54-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodók, Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizhetjük. 66-os. Hiányzik egy szavazat még. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ample 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 75-ös módosító mellette elme tartoskodók ellenőrizők 75-ös elutasítottuk uh, amendment 76 in favor Again. 76 mellette ellen a tartózkodók elfogadtuk 77 kiesik 78 es mellette Elena tartózkodók elutasítva 82-es e, mellette a 75 est nem fogadtuk el, ezért visszatérünk a 76-osra, amelyet megszavaztunk, elfogadtunk, a 77-es mellett kiszavaz. Ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 78. Mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elutasítva. 79-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 80 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 81 mellette, elutasítottuk, pontosabban már szavaztunk róla, 82-es mellette, ellene tartózkodók Hát nem tudom, szerintem elutasítottuk, de a 82-est ellenőrizi géppel elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartozkodok, elutasítottuk, 84-es mellette ellene tartozkodok, elutasítva, 58-as kompromisszum mellette ellene tartozkodok, elfogadtuk, ezért hátrénk a rendi kettőre mellette ellene tartózkodok elutasítva, 59-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadtuk, NBK mellette ellene tartózkodok elutasítottuk, 92-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 94-es mellette ellene tartózkodók hm, ellenőrizik 94-es tehát géppel elutasítottuk de mint hogy a 93-at elfogadtuk, a 95-öt és a 96-at nem kell megszavaznunk, a 97-esre térünk rá. Elfog, me- mellette ellene tartózkodók elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-as, 60-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 113-as mellék eh, módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva 62-es módosító kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 118-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63-as kompromisszum mellette ellene tart, elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 126-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 127-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, Trump B mellette ellene tartózkodók elutasítva, de ellenőrzik a Trump B-t, Projected. Uh... Elutasítottuk a tervezet egészen elektronikus szavazás. Adopted. I don't want to congratulate myself. Elfogadtuk, nem akarok magamnak gratulálni, de úgy gondolom, hogy mindenkinek köszönetet kell mondanom, aki mindent lehetővé tette. Köszönöm. So, we, we go to the next... Uh... Úgyhogy rátérünk a következő szavazásra. A személyszállító hajókra vonatkozó biztonsági intézkedések. Joel Bergeron a raportőr, egy szavazás lesz, nem? Először is a kettes módosítóról kell szavazni mellette, Tehát biztonsági szabályok és standardok személyszállító hajóknál második módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És akkor most az egész véleményről szavazunk, mégpedig géppel. One vote. One vote missing. One person's too Okay. okay. Adopted. Elfogadtuk. Gratulálunk Zsoálnek. Következő napi rendi pont. Buda úr jelentése az audiovizuális szolgáltatások a változó piaci realitások fényében. 101-es módosító mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. Ellenőrizzük. There's one person missing in the... Egyel kevesebben szavaznak. Uh, Mr. Marino's left his card in, that's why. uh, Mr. Marino, okay, take it out, yes. Akkor vegyék ki Morino úr kártyáját, mert elmentesíthatta a kártyáját. Elutasítottuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 108 mellette ellene tartózkodók, szerintem ezt elutasítottuk, de majd megnézzük, 108-as. Rejected. 109 in favor. 109-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 111 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítottuk, bocsánat, 13-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, ellenőrizzük. That means that it is rejected. Ezt leszavaztuk. 13 in favor. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Volt egy probléma. Kimaradt tehát megszavaztuk a 13-as kompromisszumot, de előtte kellett volna szavaznunk a 113-asról is. 113-as visszamegyünk, 113-ashoz mellette e, a 13-as kompromisszum előtt van. Mellette ellene elutasítva. Megyünk tovább. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14 A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 123-as mellette ellene tartózkodó elutasítva. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ...135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 136 mellette ellene elutasítva, 137 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 140, 140 mellette ellene. Szerintem ellenőrizzük, jó? 140-ös. Hm. Rejected. Elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16A mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 145 mellett, tehát 145 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem, nem értenek egyet? Akkor ellenőrizzük 145-öst. Well, right. Okay. Uh, so I... Nekem volt igazam. 146 uh, in favor. 146 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 151 mellette ellene ellenőrizzük. five. 145. 151-es. Rejected. Elutasítva. 151-esről szavaztunk. 151. 151 akkor ismételjük meg a szavazást. Rejected. Elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 155 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 156 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 158 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük. 158. 158. Check, again, rejected. One... Elutasítva 159 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 164 mellette ellene tartózkodók elfog, elfogadtuk, 165 mellette ellenet tartózkodók elfogadtuk, 166 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 171 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 173 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16 C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 176 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 177 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 179. Elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 181 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 182 és 183 egyben szavazunk róluk, meg mellette ellene tartózkodók elutasítva. 184 kiesik, ugye, azról nem szavazunk, 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 191 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 195 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg. Adopted. Elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 201-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 202 ezzel egyenértékű, illetve ugyanolyan 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 206 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 207 mellette ellene. Én szerintem elfogadtuk tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Thank you. Rejected. Rejected. Elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 212 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2114 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 215 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 217 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük 24-est. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, utasítva, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 mellette 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk,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 62. es 62-es me mellette, ellene. Abstention. Tartózkodók ellenőrizni. Rejected. Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 67-es 68 69. So, in favor... Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük, ellenőrizzük a 80-as. Rejected. Elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 81. Adopted. Elfogadva 82. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, nem a 83-asról nem, akkor 8A kompromisszum, 8A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, az egész véleményről elektronikusan megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Buda úrnak. So, and now we come to the last. És akkor az utolsó szavazás következik. pénzmosási vagy terrorista finanszírozási célból használt pénzügyi rendszerek, stb. stb. Hatos módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös, 44-est, ellenőrizzük a 44-est. elfogadva 50 mellette, ellene, hát ezt ellenőriznünk kell. Nem látok egyetlen egy kezet sem, 45-ös. Lezárom a szavazást, elfogadva. Ha ezt így elfogadjuk, akkor módosítanunk kell a második albekezdést, de ez a szavazás része, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es és az utána következők, stb. mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette If adopted, ah, okay, amendment. Ja, a nyolcas. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva és most 55 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es, ha ezt elfogadjuk, tehát 59-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Az 59-est ellenőrizzük. Elfogadva. 60 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 61 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 62 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, akkor nézzük a 66-ost, mellette, ellene, 66. A 66-osnál tartunk, Budaóra nézek, ezért mondom még egyszer, a 66-osnál tartunk. Még egyszer, 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ha 67-76, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 69-est ellenőrizzük. Elfogadva a 70 mellette ellene tartózkodás elfogadva 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva 72 és 81 mellette tartózkodás ellene elfogadtuk 75 nem először 73-74 mellette ellene tartózkodás elfogadva 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78 mellette, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86 nem, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89 a Réder asszony. Duran úr árnyék eladó nevében nem fogadjuk el a 89-es szóbeli módosítását. Akkor a 89-esről a szóbeli módosítás nélkül kell szavaznunk ki támogatja a 89-est a szobai módosítás nélkül. Mellette ellene tartózkodok elfogadva. 90 nem. 11-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 94-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 95-ös mellette ellene tartózkodok elutasítva, 96-os mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 97-es mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodok elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodok, ezt ellenőrizzük, 18-ast ellenőrizzük. Rendben lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es mellette ellene tartozkodok, elutasítva, 20 mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 21-es mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 22 mellett ellene tartozkodok, elfogadva, 23 mellett ellene tartozkodok, elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodok elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodok elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodok elutasítva, a 27-es mellette a 26-ost ellenőrizzük. 26. elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodok elfogadva. Ellenőrizzük a 28-ast. 28-ast ellenőrizzük. Elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodok elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodok elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodok elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Az egész véleményről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadtuk, gratulálunk. És akkor az utolsó szavazás következik. The disclosure on income tax information by certain undertakings and branches. Különböző vállalatok és leányvállalatok elmény kimutatásának a közlése, erről szavaznunk kell. Guys, because I have to leave and Mr. Kavada will take over. Akkor Kavada úrnak adom át a szót, mert nekem el kell mennem, elnézést kérek, e, el kell mennem egy másik ülésre, ahol az én napi rendi pontom van. Kavada úr fogja az elnöki teendőket ellátni, és egyébként is fárasztó volt, de köszönöm szépen az együttműködést. Chers collègues, mesdames, messieurs, nous enchaînons avec le point 25. Köszönöm. Akkor most a 25-ös napi rendi pont következik, amely alapvetően a jogi szolgálat véleménye. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Thank you, chairman. Köszönöm, elnök úr. Röviden most ismertetem a jogi véleményt Természetesen, amennyiben önnek és a Júri Szakbizottság tagjainak kérdése van, akkor nyugodtan kérdezhetnek. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Bíróság joggyakorlata alapján a jogalap eh, az nem diszkrecionális választás eredménye másodszorban. A jogi alap kiválasztása egy Európai Uniós aktushoz, az objektív tényezőkön kell, hogy alapuljon, amelyeket bíró, amelyek bírói felülvizsgálatra alkalmasak, beleértve például az intézkedés célját és tartalmát is, ez a klasszikus megközelítése a bíróságnak. Ami a konkrét irányelv javaslatot illeti, amely módosítja a 2013 per 34-es irányelvet, én külön utalnék a 12-es preambulum bekezdésre, amely világosan azt mondja, hogy az irányelv javaslatnak az a célja, hogy növeljük az átláthatóságot és a vállalati adófizetéssel kapcsolatos nyilvános ellenőrzést azzal, hogy kiegészítjük a jogi kereteket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50-es cikkének első bekezdése azt mondja, hogy a jogalkotónak joga van e, rendes jogalkotási eljárással a letelepedési szabadságra vonatkozóan e, szabályokat hozni. Az 50-es cikk második bekezdése azt e, ad egy olyan nem kimerítő, nem taxatív listát, ahol ez a jogalap működik. A, a TFEU 50-es cikk második pont G bekezdés az, ami itt kifejezetten érdekes számunkra. Egy sor társasági jogi célú irányelvet fogadtak már el az 50-es cikk első bekezdése alapján, amelyeknek célja a tagok és harmadik személyek jogainak és érdekeinek védelme, különös tekintettel a nyilvánosságra hozatal témájára. Ebben az értelemben ennek a javaslatnak a célja és tartalma is alapvetően arra irányul, hogy nyilvánosan vizsgálhatóak legyenek a nemzetközi cégeknek, a multiknak a vállalati társasági adó fizetései, és hogy ezeket hozzák nyilvánosságra az adófizetésre vonatkozó iratokat. A javaslat tehát azt mondja, hogy a tagok és harmadik felek érdekében kell a nyilvánosságot biztosítani, ezek a tagok és harmadik személyek a kedvezményezettjei az 50. cikk második pont gépbekezdésnek. Ez azt mutatja, hogy a tagok és harmadik személye kifejezés az a közvéleményre is értelmezhető, és nem csak azokra, akik az adott céggel szerződéses vagy előszerződéses kapcsolatban állnak, vagy közvetlenül érinti őket az adott vállalkozás. A bírósági joggyakorlata szerint a harmadik személyek fogalma az nem csak a közvetlen szerződéses vagy előszerződéses kapcsolatban levő személyekre vonatkozik, ilyenek a hitelezők, hanem a versenytársakra is, vagy tágabb értelemben a közvéleményre. A javaslat abból indul ki, hogy a társasági adókra vonatkozó információk bizonyos nagy cégek esetében a közvélemény érdekében állnak. Itt érdemes rámutatni arra, hogy a, a az állampolgárok a kedvezményezetjei annak, hogyha a cégek betartják az adófizetési kötelezettségeiket, mivel a jóléti és biztonsági intézkedéseket alapvetően adókból fizetik. A, az, az vállalati, vagy társasági adóra befizetett adóra vonatkozó információ elérhetősége a tagállamokban az szükséges ahhoz is, hogy a társadalmi és politikai vitát le lehessen folytatni a megfelelő adószintekről, és össze lehessen hasonlítani az adószinteket a különböző tagállamok között. A 50-es cikk 2G pontja alapján az ilyen védelem az valójában az érdekek kifejezés által is érintett, és of income tax information for the protection of the interest of members and others, the proposals aim. A javaslat eh, célja és tartalma megfelel az 50-es eh, cikknek. Eh, emellett az 50-es cikk első bekezdésénél konkrétabb jogalap nem, rendel, nem áll rendelkezésre a szerződésben. A az általános belső piac harmonizáció teljes rendszere a 114-es és 115-ös cikkből áll össze, és ez szubszidiáris az összes többi alkalmazható jogalaphoz képest. Ezért az 50-es cikk első bekezdésének léte az kizárja a 114-es és 115-ös cikk jogalapként való idézését. E, ezért ezen okokból a jogi szolgálat arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50-es cikk első bekezdése megfelelő jogalap. Merci beaucoup euh, de vos explications extrêmement. Köszönöm ezeket a, ezt a nagyon egyértelmű indoklást, és akkor most először a bizottságnak adom meg azt. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményét, ezzel teljesen egyet is értünk, ami valószínűleg nem is meglepetés a szakbizottság számára. Javaslatunk arra törekszik, hogy támogassa az átláthatóságot, a javaslat semmiféleképpen nem érinti az adózási e, jogod sem eljárási, sem tartalmi szempontból nem harmonizálja az törvényeket, és nem e, e, tesz lépéseket ebbe az irányba. Figyelmeztetnénk arra is, hogy hasonló rendelkezéseket elfogadtunk már az 50-es cikk 1-es bekezdés alapján a korábbiakban is, kitermelő bányászat és erdészeti iparágakkal kapcsolatban. Annak az alapja az 50-es cikk egyes bekezdéste volt ugyancsak, és semmiféle kérdőjel nem merült fel azzal kapcsolatban. Tehát azok az érvek, amelyeket máshol megfogalmaztak, nevezetesen, hogy bármilyen rendelkezés, amely valamilyen módon érinti az átláthatósági kérdéseket az adózás terén, azokat az egy-egy cikre kell alapozni. Ez az mi szemünkben nem támaszható alá precedenssel. E, tehát teljes mértékben egyetértünk az Európai Parlament véleményével, jogi, szokat, jogi véleményével, és ezt támogatjuk. Köszönöm, a tanács akar valamit mondani? The presidency takes note. Az elnökség tudomásul veszi az Európai Parlament jogi szolgálatának jogi véleményét, és be fog számolni a tagállamoknak erről. A tanácsjogi szolgálatának jogi véleménye eltérő ettől. Az önök hozzájárulása, és mindkét, mind a parlament, mind pedig a bizottság eh, jogi szolgálatainak véleményét meg, fogjuk, meg fogja fontolni a tanács. Thank you. Köszönöm. Je vous remercie beaucoup. Euh, je vais... Köszönöm. Ami engem illet majd a elnézést, Reiner asszony, nem vettem észre a fények miatt, hogy ön jelent. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék valamire rákérdezni az elnökségnél. Milyen, hogy fog kinézni a munkaütem? Érdekelne, hogy hogy néznek ki a határidők erre vonatkozóan. A tanács és a máltai elnökség foglalkozni fog ezzel a dossziéval, és a lehető leggyorsabban fogunk eljárni. Kivárjuk azt a jelentést, amelyet az ECON és a júri szakbizottságok alkotnak meg. Időközben pedig munkacsoporti üléseink lesznek. Azért, hogy megtudjuk, hogy a tagállamok mit gondolnak erről. Utána pedig elküldjük a véleményünket önöknek, hogy véglegesíthessék a jelentést. Monsieur Zirke. Zwifka úr. Dziękuję bardzo, panie e, przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. olyan helyzettel állunk szemben, amely nagyon veszélyes, és egyáltalán nem jó a parlamenti gyakorlat szempontjából. A jogalap tekintetében véleménykülönbség alakult ki a tanács, parlament és a bizottság között, és ez mutatja is, hogy, vagy ezt tükrözi vissza a részvétel a jogalkotói folyamatban. Az Európai Parlamentnek meg kell támadnia ezt a kérdést az Európai Bíróság előtt. Így néz ki most a helyzet. Ennyit részemről. A hatáskörökkel kapcsolatos viták igen érdekes helyzeteket idéznek elő, mint például most is. Az, a szakbizottsági elnökök konferenciája értekezlete két szakbizottságot nevezett meg, egyrészt a júri szakbizottságot, bár mi úgy gondoltuk, hogy ez kizárólag a mi hatáskörünkbe tartozik, és emellett kinevezte az ECON szakbizottságot is nem csak a CCC-hez, hanem a tisztviselőkre vonatkozóan, és nagyon sok megjegyzésem lenne, de ma nem erről beszélünk, majd a koordinátori ülésen fogjuk ezt megbeszélni. Szeretnék utalni arra, hogy az adó kérdések, az ilyesfajta szabályok nagy részét teszik ki. Ez szerepel az érvelésben. Azt mondják, hogy az adózási kérdések akkora arányban szerepelnek ezekben a szabályokban, hogy az ekont is be kell vonni. Szeretném elmondani, hogy jó lenne a jövőben az ilyesfajta nagy hibákat elkerülni. Térkönleg. Valaki másnak bármi megjegyzése? Akkor én mondom el, hogy mit gondolok. Alapvetően egyetértek azokkal a véleményekkel, illetve érvekkel, amelyeket a jogi szolgálat Eh, elmondott itt, eh, illetve a többi intézménnyel is. Úgy látom, hogy az Európai Bizottság jól választott eh, jogalapot, ahogy azt a jogi szolgálat is megerősítette, teljesen egyértelmű, hogy a javaslatnak a célja az átláthatóság megerősítése, illetve az adók feletti nyilvános ellenőrzés, amely a közvélemény érdeke is. A cél az, hogy arra bátorítsuk az adott feleket, az érintett feleket, hogy kommunikálják azokat az információkat, amelyek az adózásra vonatkoznak azokon a területeken, ahol a tevékenységet űzik, ehm, és ahogy ön is mondta, a többi eh, jogalap, eh, lehetséges jogalap az eh, erőteljesen másodlagos, és ezért is megfelelő ehhez a javaslathoz az a jogalap megválasztás, amit a bizottság tett. És akkor most szerintem szavazzunk erről a kérdésről. Ki támogatja ezt a javaslatot? Uh-huh. On va passer au vote électronique peut-être de façon plus simple. fogunk szavazni, az úgy sokkal egyszerűbb, hogy ne legyen ö, zavar. Chciał powiedzieć konkretnie. Konkrétan szeretném kimondani, kimondaná konkrétan azt, hogy pontosan miről szavazunk, mert én nem tudom. A jogalapról szavazunk. Tegyér. Vagyis arról, hogy az 50-es cikk a jogalap. Nous allons voter de façon électronique, ça va être beaucoup plus. Tehát géppel fogunk szavazni, mert az sokkal egyszerűbb lesz, megnyitom a szavazást. Est-ce que tout le monde a voté? Mindenki szavazott? Ah. Allez-y, allez-y tranquillement. Csak nyugodtam. Il manque toujours une personne. Még egy személy mindig hiányzik. Ça y est? Non, il manque une personne. Egy ember még hiányzik, nem szavazott. Mindegy, lezárjuk. Az eredmény tehát az, hogy tizen szavaztak mellette, senki nem szavazott ellene, és egy eh, tartózkodás eh, történt, tehát elfogadtuk, eh, majdnem egyhangú módon. Megyünk tovább. Következő napi rendi pont, elnézést kérek, az, az zárt ajtók mögött lesz, tehát aki nincs felhatalmazva arra, hogy zárt részt vegyen, az kérem, hogy hagyja el a termet, egy percet adok erre, és utána folytatjuk.